Hello everyone, good morning. Öreget kívánok mindenkinek. Remélem, hogy mindenki felkészült a szavazókártyájával. Az első szavazás elektronikus szavazás. Uh, Először is üdvözlöm Balkarova asszonyt, amely, aki a, a Cseh Köztársaság környezeti bizottságának uh, az elnökasszonya, alsóházi képviselőasszony, üdvözöljük. Az első szavazásunk ma tehát állásfoglalás indítvány a bizonyos termékek acetaminnitrát maradványtartalma, megnyitom a szavazást. End the vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő szóbeli kérdésekről szóló szavazás. A Natura 2000-re eh, megsértéseivel kapcsolatban megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanez a szóbeli kérdés. Még egyszer megnyitom a szavazást az összes kérdésre vonatkozóan. Lezárom. Elfogadtuk. A következő e, véleménytervezet az Európai Unió Lisszaboni Szerződés Genfi aktusának e, e, aktusához való csatlakozása. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő az unió eredet meg a, az Európai Unió eredet megjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló csatlakozás módosításai. Megjegyzem, hogy Flanagan úr által benyújtott módosítások közül 18 szerkesztési módosítás vagy szóbeni. Szeretném a, az eljárásrend 70. Szavásár, szabályára felhívni a figyelmüket, hogy nyelvi, helyes, nyelvfejességi módosításokat nem fogunk tudni befogadni. Szeretném Flanagan urat emlékeztetni arra, hogy a nyelvi vagy szerkesztési jellegű módosításokat a titkárság fogad be, úgyhogy emiatt ezt most át kell, hogy ugorjuk. Kilences módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kettő igen, nem, tartózkodás elutasítva. Három igen, nem, tartózkodás elfogadva. Az EPP támogatta? Akkor elutasítottuk. Vagy nézzük újra a szavazást. Tehát ki támogatja a hármast? Ellene ki van? Elutasítva, köszönöm. Négy, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Öt, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Alapvetően a bizottsági javaslatot fogadtuk el a módosítások nélkül. Semmi módosítást nem fogadtunk el tehát. A következő azt mondták, hogy ez lesz az igazán nagy. Igen, tehát az EU élelmiszerláncban alkalmazott kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága, Zommer asszony jelentése. 118-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 181 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 184 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 184-est, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 178 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 179 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 182 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 183 igen. Nem tartózkodás elutasítva. 185 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ötös oldal, kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 229. Kézzel jelezve. 229 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 2.30 igen. Nem. Tartózkodás ellenőriz. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 2.31 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 232, 233 és 234. Nem, csak 2, akkor 232, 233, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 234, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 244, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 245, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 246, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 247, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 269, igen, nem, 269-nél tartunk. 15. oldal. A 268, ott nincs szavazás. Úgyhogy most a 269-ről szavazunk. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 269-et. hogy me- támogatta, ugye, kártya nélkül, úgyhogy elfogadtuk a 270, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 271, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 272, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás Elfogadva. Nyolcas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 27 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 286 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 287 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 288 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egy blogban szavazunk az első blokk szavazás igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük az első egy tömben szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Áttemaki asszony tartózkodik, úgyhogy elutasítottuk. Valaki viszont nem szavazott, csak tájékoztatásul közöm. Kettes blokkszavazás igen. Nem. Tartózkodás. Nézzük, hogy most mindenki szavazott-e. Megnyitom. Valaki még mindig nem szavaz. Most igen. Lezárom. Elutasítottuk. 289, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 290. 290. Nem, a 290. Kettő kilencven, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 292, igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 2 Melyikről? Azt mondják nekem, hogy a 28-as is blokk szavazás. 293 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 294 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Biztos vagyok benne. 296 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 295, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 30, igen, nem, elnézést kérek. Tehát 29-nél tartunk, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 297, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 297-et. Megnyitom. 297 tehát. Jöttem, aki asszony támogatja. 297-nél tartunk. Nem mindenki szavaz, de lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elfogadtuk, mert jöttem, aki asszony támogatta. amikor a teremben a blogszavazásokra gondolok, akkor mindenkit figyelembe veszek. Ha valaki nem akarja a véleményét szavazattal kifejezni, akkor annak ez az eredménye, hogy tájékoztassam önöket. 298, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 299 szóbeli módosítót nyújtottak be a zöldek. Mindenki E, van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Ha nem, akkor a 299-rel a szóbeli módosítással együtt szavazunk. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 31 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 300. Nem, a júri 59, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 307-es, kettes rész. Igen. Nem. Tartózkodás. de. 307, kettes, második része. Ellene vannak? Nemmel szavaznak? Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ijedtem, aki asszony és együtt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Júri 32, igen. 62, bocsánat. Ellene ki van tartózkodás, elfogadtuk. 313 szóbeli módosító, amelyet a GUE kért. Bár eh, van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosított? Igen, Zomer asszony ellenzi akkor még öt embert meg kell győznie nagyjából. Ki van a szóbeli ellen? Tehát akkor a 313 szóbeli módosító nélkül igen szavazat, nem, tartózkodás elutasítva. 314 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 315 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 316 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 317 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 318 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 319 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 30 bocsánat, 310, 328-as, mert a másikról nincs szavazás, tehát a 328 igen szavazat, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 328-at, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jeltem a kiasszony, és beleszámoltuk, elfogadtuk. Against, abstentions. 329 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 330 igen, nem tartózkodás elutasítottuk. 331 igen, elfogadtuk. 332 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 30, 333 igen, nem tartózkodás elutasított. 15-ös kompromisszum igen, Nagyon világos. Lezá... Megnyitom a szavazást a 333-ra. Mit mond... Miért mondtam vajon azt, hogy elutasítottuk, elfogadtuk? Köszönöm. Lehet, hogy túl gyors voltam. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette. Erről nem kell szavazni, bocsánat. 339 és 40 együtt, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, tessék. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 338-as mellette, ellene. Nem egyértelmű. A néppár támogatta? Ellene. Ellenőrizni kell akkor. Megnyitom a szavazást. Az Alde megosztott ebben a témában? Na mindegy, meglátjuk. Elutasítottuk. 3.42-től 3.45-ig egy kupacban, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk őket. Ellenőrzést kértek, úgyhogy ugyanerről szavazunk. Lezárom a szavazást. Hát egy szavazattal elfogadtuk. 347-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 348-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 349-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 350 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 350-est. Elutasítottuk. Júri Bizottság 69-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 352-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Júri 70 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 355-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Juri 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 356-os mellette Ja, elfogadtuk a 71-est. Jó, akkor erről nem kell szavazni. 358-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 359-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzést kértek. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt, és elutasítottuk. 360-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk ellenőrzést kérnek. 360-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 361-es kitámogatja, ellene, tartózkodás, ez is ellenőrzést igényel. Lezárom. Elutasítottuk. 362-es mellette. Ellene. Elutasítva. 363-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 364-es mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell a 364-est. Adopted. Elfogadtuk. Melyiket kérik ellenőrizni? Um, it was not adopted 363? No. 366. Who is in favor? 363-as mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Nekem úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de nézzük meg a szavazógéppel is. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Lám, lám. 367-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 368-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Juri 72-es mellette ellene az Alde támogatja? Akkor elfogadtuk. Na, nézzük akkor mégis, ha nem értenek egyet. Lezárom a szavazást, szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. 369-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 370-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Júri 73-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három hetven egyes és kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 373 és 4 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 375-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 376-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 377-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 378-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 379-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 380-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 384-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kértek, tessék. Lezárom a szavazást, elutasítva. 382-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 383-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 381-es mellette, ellene, elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 390-es és 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 389-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 393-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 75-ös, nem? 394-es mellette ellene, elutasítva 395-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. a 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 399 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette el a hiba van a szavazó listában. Kitámogatja a hármas mellette ellenzetartozkodás a hármas blokkot, ellenőrzést igényel a dolog. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 77-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Júri 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy 103-as és 79-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 404-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 405-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 406-os mellette, ellene, elutasítva. 409-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 410-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 411-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 414-es mellette ellene tartózkodás. 414-esről szabadunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 415-ös. Igen. 415-ös jön. A 414-est ellenőrizni szeretnék. Hát nézzük akkor, vissza lépünk egyet. 414-es. Szerintem meg volt a többség, de nézzük. Igen, 3129, mondom, kívülről tudom. Elfogadtuk. 415-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 Juri mellette ellene tartózkodás elutasítva, 416-os és 7-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, Pes, Pech 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 418-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 428-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 429-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 85 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a Júri 85-ös géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júli 89-es mellette ellene Alde támogatja, vagy nem? Igen? Akkor elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek így is. Júli 89-ről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást, valóban elfogadtuk. 440-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 441 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 442 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 443, 4 és 5 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 446-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 447-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4 49-esről szavaztunk. 452-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést igényel a 452-es. Elfogadtuk a 452-est. Az 53-as része volt a kompromisszumnak, nem? Vagy a no vote-nak. De nem fogadtuk el. Az 53-asról külön szavazni kell akkor. a titkárság azt mondja nekem, hogy ez a blokkos szavazás része volt, és mivel azt elutasítottuk, ezért az 53-ast is elutasítottuk. De egyébként van arra jogi lehetőség, hogy ezt valaki megtámadja. Nembach azt mondja, azt mondja, azt mondja, hogy ez a blokk része, ez egyértelmű. El tudja ezt fogadni, asszonyom? Vagy... Az 53-as és a Júri 91-es megegyezőek, és mind a kettő részét képezte az elutasított blokknak. Igen, most már belátom, értem. Elnézést kérek. A Júri 91-es az megegyezett az 53-assal, és része volt a blokkos szavazásnak. Ezért most erről nem kell újra szavaznunk. Elutasítottuk a kettes blokkal együtt. 52-es. Szavaztunk már. Jó, Júri 91-es, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 455 és 456 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 457 és Júri 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 458 és 59 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 460 és 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 460 mi? 460 4 és a Juri 95-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzést kérnek a 467-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 468-as és 9-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 470-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 471-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98-as a Gyuritól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 473-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 475-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 477-es és Juri 101-es mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan kell megnézni. Megnyitom a szavazást. Négy és Juri 101, elfogadtuk őket. Júri 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 478-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 479-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 481-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 483-asról géppel is szavaznunk kell. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 486-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 487-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 488-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 489-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 491-es és 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 493-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 494-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 495-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk 496-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 497-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4 106-os Júri mellette ellene elfogadtuk, 499-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 500-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 501-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a Gyuri 107-es. Megnyitom a szavazást a Gyuri 107-esről. Elutasítottuk. 502-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 503-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 504-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 505-ös és 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 507-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 508 és 9, nem, 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 509-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 510-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 511-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 513-as és 4-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzés closed adopted 515 no uh, this is adopted so this uh, goes and we go to 521 next page 521-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 522-es és Júri 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 524-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrzést igényel. Majd kérem, hogy jobban nyújtózkodjanak, hogy lássam. Elfogadtuk. 526-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 529-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 530-as mellette 532 532-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 533-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 534-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 535-ös mellette ellene tartózkodás. 536-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrzést igényel az 536-os. it might be a chance because the Greens are in favor. Ezt az öldek támogatják. Lezárom a szavazást. Igen, köszönöm, elfogadtuk. Júri 112, 37 kitámogatja. Ellenzi. Tár, tartózkodás elfogadtuk. 538, igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk. 539 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk ezt elektronikusan is ellenőrizzük, illetve 539, ez egy kicsit zavarbejtő. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 64, ki támogatja, ellenzi, elutas, tartózkodás Tehát ki támogatja a 64-est? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Ezt a 64-es még egyszer megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. 67 mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk, 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Júri 1 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 72 mellette, ellene tartózkodásra utasítottuk, Júri kettő mellette ellene tartózkodásra utasítottuk, 75 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 73 mellette ellene zöldek, A 73 ost megnézzük, mert eh, nem volt egyértelmű. Lezárom, és eh, elfogadtuk. Júri három, Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 74 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 78 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Júri 6 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 87 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Pech 1 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 elfogadtuk, Hár, Júri 3 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 11, ki, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 97 mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 100 mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. a szocialisták nem, tág- nem támogatták, és a néppárt sem. 112 mellette? Tehát 112 igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk. Júri 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette ellene tartaszkodásra utasítottuk. 123 mellette e, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 16, 18 e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette, illetve 141 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 20 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 140 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 143, illetve júli 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júli 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 147 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jörű 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 151 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 149 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 148 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette, és júli 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 155 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 156 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 157 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A szocialisták és, az nép, és a néppárt nem támogatta. 12. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, de ezt még egyszer megnézzük elektronikusan is. Majd nem lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 159 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk 160 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk 161 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk Júri 27 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Júri 28 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Júri 29 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk 163 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 164 kit támogatja, ezt elfogadtuk. Júri 31-re megyünk. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 170 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 175 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jól van, Júri 34, megnézzük ezt elektronikusan is, de azt hiszem csak a néppárt ellenezte. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 177 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És végső szavazás, megnyitom a szavazást. Igen, Hoszling úr szeretne valamit mondani? Tartunk egy kis szünetet? Nos, a végső szavazás előtt még nem. illetve hogyha egyetért a csoport, jó van, akkor kettő perces szünetet tartunk. Tehát még nem szavazunk, kettő perces szünet. Which is the next one? This one. Supplementary Protection Certificate, which is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 Final vote. Záró szavazás következik tehát. Mindenki felkészült? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a következő szavazás következik. Gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról, illetve az erőt készült véleménytervezetről. Egyes kompromisszum kitámogatja, ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. És most a negyedik oldalon járunk. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, hetedik oldal. Hármas kompromisszum mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. Tizedik oldal, kompromisszum, ötös kompromisszum mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 és 230 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 231, 232 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette kitámogatja a 23-ast. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes és 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 35 mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük. tehát 35-ös. Nem volt egyértelmű, mert lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenötös kompromisszum volt ez. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, de ezt nézzük meg elektronikusan is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os kompromisszum kitámogatja, ki jelenzi, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Húszas kompromisszum mellette, illetve azelőtt még van két módosító, 118 ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Aztán 119 ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító, ö, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. következő szavazás következik. Állás, állásfoglalási indítványról. A védelmet nyújtó Európa, tiszta levegő mindenkinek. Egyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 37 ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Még egyszer tegyék fel a kezüket, tehát mellette, kettes kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 50 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk a 76-ost megnézzük még egyszer. Megnyitom a szavazást. Lezár, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Meg akarjuk ezt nézni? Nem. 78 mellette ellene tartózkodás elutas, eh, elfogadtuk 70, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 79 81 megnyitom a szavazást lezárom a szavazást elutasítottuk. 79 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 80 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 84 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 87 mellette, 87, Peti Csini úr még csak nem is az önmódosítója. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 87. Nyolcvanhét, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadtuk. Száz igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszus, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 104, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 105, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 106, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 107, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 109, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 110, 109, igen, még egyszer 109. Jó, akkor a 108-at ellenőrizzük, még egyszer megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 109. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 109-est is. Az ALDE tartózkodik, úgyhogy muszáj ellenőrizni, lezárom. Elfogadtuk. 110 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 111 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 112 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 113 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 114 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzzük a 114-et, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 115 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 116 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 117 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 118 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 119 és 121 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzünk. Lezárom. Elfogadtuk. 120, 120 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 124 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 125 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 126 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 127 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 128 igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 129 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 130 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 131 igen. Nem tartózkodás elutasítva. 132 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 133 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 134 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 135 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 136 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 137 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 138 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 139 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 140 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 141 igen, nem, tartózkodás 141 igen, nem, ellenőrizzük. Részenkénti szavazás volt. Lezárom. Elfogadtuk. 142 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva, 144 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 145 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 146 igen, nem, tartózkodás. Nem is igazából tudom, ellenőrizzünk. Lezárom. Elfogadtuk. 147 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 148 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 150 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 151 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 152 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 153 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 154 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 155 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 156 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 158 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 157 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 159 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 1 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 2 igen, nem, tartózkodás elfogadva. három igen, nem, tartózkodás elfogadva. négy igen, nem, tartózkodás elfog, elfogadtuk. öt és hatos igen, nem, tartózkodás elfogadva. hetes igen, nem, tartózkodás elfogadva. nyolcas igen, nem, tartózkodás el, elutasítva. kilenc igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 13 igen, nem tartózkodás elutasítva. 15 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 16 igen, nem. Jó, akkor még egyszer a 16 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 21 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 22 igen, Ah, 20, it was withdrawn. Igen, a 20-ast visszavonták. Legalábbis a én listámon, igen. Lehet, hogy önöknél nem jelenik meg, ezért ugrottam át. Hol is tartunk? 22. Mellette ki van, nemmel kiszavaz, tartózkodás elutasítva, igen, 23 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 24 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 25 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 26 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 27 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 28 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 29 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 31 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 32 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 33 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 33 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 35 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor térjünk rá azokra a módosító indítványokra, amelyek a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz létrehozásának dokumentumára vonatkoztak. 27-es dokumentum igen, nem, tartózkodás elutasítva. Egy tömbben szavazunk, a 29-36-25-ösről igen, nem, tartózkodás elutasítva. 30 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 31 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Nézzük akkor még egyszer a 31-est, igen, nem, elutasítottok. 32, igen. Jó. Akkor ellenőrizzük a 31-est. Lezárom. mázlin volt, ezt elismerem, de azért elutasítottuk. Azt hittem, hogy a zöldek támogatni fogják, hogy őszinte legyek, de hát nem. Az esetek 99,9%-ában nem így van, de hát na jó, 32-es. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 34, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 35, igen, nem tartózkodás elutasítva. 36-os igen, nem tartózkodás elutasítva. Egy blogban a 37-46-ig egyet tudnak érteni vele? Tehát 37-től 46-ig igen, nem, tartózkodás elutasítva. 47 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Még egy blokkot? 48-tól 60-ig? Még a 61-est is? Oké, okay, 60-ig. Tehát 48-tól 60-ig igen, e blokk mellett kiszavaz igenre. Predicini úr mondja. Na jó, akkor 48-tól 51-ig ki támogatja ezt, ki van ellene, ki tartózkodik utasra. 52 igen, Pedicini úr nem, tartózkodás elutasítva. Jó, 53-tól 60-ig egy blokkban, 53-tól 60-ig igen, nem, tartózkodás elutasítva. Megint egy blogban 61-től 71-ig? Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Egyes, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kettő, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Három, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négy, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Öt, igen, nem, tartózkodás elutasítva 6 igen, nem, tartózkodás elutasítva 7 igen, nem, tartózkodás elutasítva 8 igen, nem. Van-e valaki, aki támogatja ezt? Na jó. Micsoda változás ellene? Tartózkodás elutasítottuk 9 igen, nem, tartózkodás elutasítva 10 igen, nem, tartózkodás elfogadtok 11 igen, nem. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 11-est. Az álda is támogatja. Lezárom a szavazást. Mégis elutasítottuk. Jó. 12. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 13. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. 14 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 15 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 17 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-as igen, nem, tartózkodás Elfogadtuk. 21 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 22 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 23 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 24 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 25, 6 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 27 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük szépen az együttműködésüket a szavazás során. Ezzel a szavazási részt lezártuk, a következő pedig 11 óra 30-kor kezdődik. Van egy rövid kávészünet, de kérek mindenkit, hogy jöjjön vissza az I rendezvény nyomon követésére. Tanácsos lenne visszajönni 11-re. Köszönjük.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

test test test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 Üdvözlök, kedves kollégák, mindannyiukat újra, eh, mindannyiukat a, a teremben, és üdvözlöm az Európai Ifjúsági Esemény, az, az AI júniusban tartandó um, rendezvényének fiataljait is. A két évente meg eh, eh, rendezésre kerülő rendezvényen 9000 fiatal volt, a büró úgy döntött, hogy az AI eseményt további következtetéseit a parlament vonatkozó bizottságaiban további vitára bocsátja. A meghallgatás mai célja az, hogy egy kétirányú beszélgetés alakuljon ki fiatal európaiak és az Európai Parlament között, és eh, hogy eleget tudjunk tenni a parlament önmaga által meghatározott AI tehát az ifjúsági mozgalomhoz fűzött alapelveinek három ötletgazdát hívtunk meg, akik el fogják mondani, hogy mi aggasztja őket, milyen álmaik és elvárásaik vannak. Vivien Gerger, aki a közegészségügyről fog beszélni, Jade Mayland Pradines, a hulladékről, végül pedig Anna Maria Renner a fenntartható életről beszél a világ, az Európa minden részéről fizet, figyelnek minket a fiatalok a weben keresztül, és a közösségi média interaktusán keresztül a vitát is tudják követni, Twitteren hozzászólhatnak, vagy a hashtag i2018 alkalmazásával, és ez a teremben is látható. Minden egyes kérdésből két ötlet, az ötletgazdák két gondolatot mondhatnak el, ezt követően a képviselők szólhatnak hozzá két perces hozzászólásokban, végül pedig az ötletgazdák válaszolnak újra két, két percben. Az egészségügyel kapcsolatban a szociális média, a közösségi médiák tömeges alkalmazása, az erre vonatkozó figyelem, e, egészségi hatás, a boldogsághiány, az orvosi eredmények, a gyermekek elhízása. Gerger azt, hogy meg is adom önnek a szőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! a standardizált európai orvosi jegyzékrendszert szeretném önöknek bemutatni, amely az elektronikusan tárolt információ digitális formátumú tárolására alkalmaz. Az epidemiológiai tanulmány és a a lakosság tájékoztatása egyaránt ösztönözhető ezzel. Hatodéves orvostan hallgatóként már megtapasztaltam, milyen kihívásokkal szembesülnek az orvosok és a munkatársaik a, a papíralapú orvosi dokumentumokkal. Nagyon fontos információk vesznek el, a, a gyógyszereket helytelenül írják fel, a félreértések pedig akár a halálos hibákhoz is vezethetnek a, egy olyan kártya, amelyet az orvosi szak, szakemberek és a betegek egyaránt alkalmazhatnak, az megfelelően biztosíthatja a betegek számára, orvosok számára és a, a hozzáférhetőséget valós időben például a vércukorszinthez. Ezzel a, a beteg megfelelés információ funkció javíthatja bizonyos egészségügyi problémák jobb megértését. Miért van tehát egy ilyen orvosi jegyzékre nemzeti, aztán európai szinten. Először is több orvosi igazolás és kortörténet már megtalálható a piacon, mégis a minőségük, valamint az egyének, egyéni adatok kezelése nem kielégítő. Az általános adatvédelmi jogszabályok értelmében a hivatalos kortörténetek és az európai egészségügyi rendszerek nagyobb biztonságot kaphatának, így az európai állampolgárok is. Az anonimizált betegadatok elektronikus elérése további lehetőség, amely az elektronikusan tárolt kortörténetekből és a GDPR tiszteletben tartása mellett történhetne. Az orvosi területen való alkalmazás ígéretes, az Európai Uniónak pedig határozottan ráfordításokat kell erre biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Now, if you want to talk to us about the obesity. A másik téma a túlsúlyosság probléma. A második gondolatom az elhízással kapcsolatos. A WHO 2008-as hitele, vagy jelentése érdekében az Európai Unióban a férfiak és nők 50%-a túlsúlyos, 20%-a pedig elhízott, genetikai és egyéb okai vannak, ez egy globális járvány. Az elhízás komplex kérdés, és több szempontból kell kezelni. Az első intézkedés, amelyet javaslok, a, a mozgáshiány kérdése. A felnőttek egyharmada nem kielégítően aktív, minden vállalatnak éppen ezért úgy gondolom, eh, két órás sportot kell hetente felajánlani az alkalmazottainak, ezzel több eh, halálos, eh, nem fertőző betegség gyógyítható lenne. Ezért azt javaslom, hogy az Európai Unió lépjen abban, hogy megfelelő helyszíneket, zuhanyzók, zuhanyzókat, egyebeket hozzanak a vállalatok részre, stúdió, sportstúdiókat, támogassák a, az uszodákat ösztönözzék a vállalaton belül a jóga és egyéb torna eh, termek alkalmazását, erre eh, megvonatkozó kampányal. A második az úgynevezett eh, Európai Uniós cukor plafon a különböző termékek számára. Az orvosi adatokkal lehetne ezeket a problémákat meghatározni, az Európai Uniós szakértők megfelelő rendszert alakíthatnának ki, például a pirossal jelzett termékek ne meg a túlzott cukortartalom miatt egészségtelen ételek lennének megjelezve a nemzeti kampányokkal, lehetne ezt a reklámot tudatosítani a fogyasztók körében a mm, emelt adó például ösztönöző, lehet, ösztönző lehetne a vállalatok számára is, hogy csökkentsék a termékek cukortartalmát, és egészséges termékekbe investáljanak. Konkrét célokat szolgálhatnánk ezzel. Miért ne lehetne egészségügyi programokat, ilyen programokat indítani, mint az első javaslatom is. A túlsúlyosság tehát világszintű járvány, és több halálhoz vezet, mint más betegségek. Köszönöm szépen, köszönöm Vivien. Most pedig, kedves kollégák, az elektronikus orvosi kortörténetek kártyán való tárolása és a túlsúly gyakorlást sporttal való kompenzálása az egészségügyi alapból támogatva. Ez egy nagyon érdekes ötlet, majd kíváncsian várom a hozzászólásokat. Volken úr az első. Thank you very much. Köszönöm szépen. A tweeteket, és köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe, és köszönöm a gondolatokat, értékes gondolatokat. Én az elektronikus egészségügyi nyilvántartás témájában szólalnék föl. Ez egy nagyon aktuális sürgősen megoldandó téma. Sok ötletre lenne szükség. A saját hazámban is még papírra írják a vény, vényre írják a receptet, receptre a vény, Szóval van hova fejlődnünk még, és ha figyelembe vesszük az adatbiztonsági, adatvédelmi szempontokat, már pedig ezeket nagyon figyelembe kell venni, akkor is előre lehetne most már lépni, és örülök, hogy az Európai Parlament az e-health témáját ennyire komolyan veszi és tárgyalja. Messze van még a cél, de hogy önök mondják azt, hogy mozduljunk gyorsabban, ez, ez jó hír. Tehát akkor politikai ellenállás nincs. Ami az cukor adót illeti, nem tudom, hogy erről a parlament mennyit és mit beszélt az utóbbi időszakban. Ehhez a kollégák is gondolom majd hozzászólnak. Az kiderült a szövegből, hogy itt is tenni kellene valamit. és ez több annál, mint hogy a közlekedési lámparendszert alkalmazzuk, a piros-sárga-zöldet, hanem ennél részletesebb lebontásra lenne szükség, hogy mennyi zsír, mennyi cukor, milyen típusú zsírok és cukrok vannak egy termékben, de ebben azt hiszem még nem sikerült politikai többséget szerezni egyik gondolatnak sem. A cukoradó érdekes felvetés. Az Európai Uniónak tudom, hogy ebben nincsen viszont kompetenciája. Az adó kérdéseket a tagállamok saját kompetenciájukban szeretik tartani. Ebben az erőtérben kell erről beszélni. Ize úr kap szót, köszönöm szépen a beszámolót és a lelkes gondolkodást. Ha megengedik, akkor anyanyelvemre váltanék, mivel a, ezt az ülést ugye lehet a tévén is nézni az interneten, akkor miért ne beszéljek németül. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és érdekesek voltak a felvetések. Száz százalékig egyetértek azzal, hogy európai rendszerre lenne szükség, hogy mindenhol, mindenkor hasonló szabályok érvényesüljenek, de sajnos a tagállamok nagyon erőteljesen ellenállnak egy ilyen elképzelésnek, pedig a betegjogok tekintetében szempontjából, az ő szempontjukból ez sokkal jobb lenne. És a technológia is elvileg rendelkezésre áll, Nyilván nem lehet ellenőrzés nélkül bevetni, de megvannak ennek a módszerei is, tehát technológiailag mindez lehetséges, amit elmondtak. Itt tényleg egy gondolati ellenállással kell elsősorban megküzdeni, főleg a fiatal, az orvosok ellenállásával. Szerencsére a fiatal orvosok, mint ahogy most hallottuk is, ezt már másképp látják, de hát nem csak fiatal orvosok praktizálnak. Ami a második kérdést illeti, az adóztatást, Független attól, hogy ez most szerintem jó vagy rossz, van egy objektív akadály, az, hogy az EU-nak nincsen kompetenciája. Jó, még nem teljesen igaz ez így, tudjuk befolyásolni azt, hogy a tagállamok milyen adókat vetnek ki, de csak közvetetten a tanácson keresztül, és szerintem is sok mindent lehetne jobban csinálni, és egységesebb adórendszerre lenne szükség, de amikor a saját választói körzetemben felvetem az adózás kérdését, akkor még kisiben helyileg is óriási véleménykülönbségek alakulnak ki. Ezt szerintem úgy lehetne orvosolni, hogyha a tanácsban többségi döntéssel lehetne ilyenekről szavazni, és nem kellene konszenzus vagy minősített többség. Ez sokkal rugalmasabbá és selekvőképesebbé tenni Európát de ez egy hosszú történet. Köszönjük szépen. Eichhaut úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a gondolatokat, a javaslatokat. A témák többsége, amit említettek, olyanok, amelyekről mi is itt beszélünk, de különböző politikai érzékenységűek ezek, van, amiről kemény harcok dúlnak itt, ahogy a kolléga elmondta, van, amit nem itt kell megvitatnunk, hanem tagállami kompetencia. Ami minket élet itt az Európai Unióban, a parlamentben, arról beszélünk, és én is egyetértek az előttem szólóval, hogy több egységességre lenne szükség, de mindig a tagállamok korlátokat, gátakat gördítenek ezelé, megvannak a saját szempontjaik, és a jelenlegi jogalkotási rendszerben van, amit nekik lehet és kell eldönteni. Ami az elhízás problémáját illeti, az első gondolattal egyetértek, csak azt nem tudom, hogy tényleg európai alapot kellene erre létrehozni, mert ez a probléma komplex, és megint csak nem tisztán európai, mert ez azt jelenteni, hogy a tagállamoknak még többet kéne befizetni a közös európai kasszába, amire eleve nem nagyon hajlandók, miközben a probléma pedig még szerintem is elismerten inkább tagállami, regionális, hiszen óriási különbségek vannak. Ami az adóztatást illeti, már a kollégák kifejtették a véleményüket, nem csodálom, hogy önökben bennetek is felmerült az adóztatás kérdése, mert bennünk is gyakran felmerült, de ez egy nagyon érdekes, kérdés, érzékeny kérdés, mert a tagállamok többnyire elzárkóznak, nem adóztatás tagállami hatáskör, fogjuk be. Itt tényleg politikai vál, politikai vál válik a vita, mert ha Európa nem képes az adóztatás harmonizációja tekintetében előrelépni, akkor az automatizmus az lesz, hogy a cégek egyre kevesebb adót fizetnek, az egyének meg egyre többet. És, és a munkára vetik ki az adót, ami egy alapvető problémája az európai rendszernek általában. Örülök, hogy önökben is felmerül a kérdés. Sajnos egyelőre itt beleütközünk mindig a tagállami ellenállásokba, a cukoradó tekintetében. Lehet, hogy van olyan tagállam, amelyik szívesen bevezetné ezt, de szerintem a többség, vagy hát tudom is, hogy a többség ettől elzárkózik. Ami a piros-sárga-zöld rendszert illeti, ezt mi mindig támogattuk a, az élelmiszer szimkézés tekintetében, mármint mi zöldek, de ugyanennek a parlamentnek a konzervatív szárnya ezt elutasította, úgyhogy ha ezt a gondolatot ön fontosnak tartja, akkor hát szembe kell menni a konzervatívumokkal, konzervatívokkal. A, poli- a parlament politikai aréna, itt most egyesek itt idegesek mellettem, hogy elmondtam az igazságot, na de hát itt politikai különbségek vannak köztünk, a konzervatívok nem akarták a piros-sárga-zöld lámpát. És pont. Még szerencse, hogy a zöldek itt kiegyenlítik ezeket a szélsőségeségeket, mondja az elnök kicsit ironikusan. Köszönjük szépen! Elfelejtettem mondani, hogy mindenkinek csak két perces felszólás ideje van. Kalembach asszony. Először is köszönöm az előadásokat, a gondolatokat. Az előző felszólaláshoz a közlekedési lámpa projekthez mondanám. Európában van az egyik legjobb és legbiztonságosabb élelmiszer címkézés. Tehát gyakorlatilag Európában egészség kockáztató, károsító hatású élelmiszer nem kerülhet a piacra. Itt a vita nem arról szólt, hogy legyen -e egészségbiztonság, élelmiszerbiztonság, hanem arról, hogy a piros-sárga-zöld rendszer elég jó-e, megfelelő-e, nem másképpen kéne ugyanezt persze megvalósítani, elérni. Vagy hogy nem korábban a termelők címkézésénél kéne elkezdeni a dolgot, és nem csak a becsomagolt élelmiszereknél. Tehát címkézésre szükség van, csak ennek nagyon sok módszere van, komplex a kérdés, és nagyon sok múlik azon is, hogy milyen életkorban a gyerekek mit szoknak meg, hogyha a gyerekek megszokják, hogy cukros leveket isznak, ideértve akár a százszerzelékos narancslevet is, ami tele van cukorral, akkor kialakul egy szokás, és a gyerek hozzászokik ahhoz, hogy cukros italt iszik. Na most tegyünk a friss narancslére piros címkét azért, mert van benne cukor. Szóval bonyolultak ezek a kérdések. Itt sokkal több múlik azon, hogy az emberek tudják-e, akarják-e, hogy hogyan lehet egészségesen táplálkozni, és mondjuk pont ide tartozik is az, hogy mozognak -e eleget, tehát nem minden az evés. Ehet valaki tökéletesen egészséges kajákat, ha soha meg sem moccan. Az egészség sok szempontú dolog, tehát itt ezt az óvodákban, iskolákban kell elkezdeni az erre való nevelést, és ez viszont világosan egyértelműen tagállami feladat, Miközben persze nem ellenzemes ellenezzük, hogy legyenek európai kvóták, ösztönzők, besorolási rendszerek, címkézési rendszerek. Csak ezek egymással legyenek integráltak, a nemzetiek, a európaiak ugyanabba az irányba hassanak, és legyenek kiegészítve tudatformáló nevelési ö, ö, programokkal, nem old meg mindent a címkézés. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt multikulturális társadalomban élünk. Hansen úr kap szót. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm a nagyon izgalmas előadásokat, felvetéseket. Olyasmiket javasolnak, amelyekről mi is beszélünk, és sokan hasonlóan gondoljuk. és mi sokat utazunk, és valós probléma az, hogy ha valahol külföldön ér valami baleset, vagy leszek beteg, akkor ö, mennyire bonyolult az ügyintézés, elfogadják az egyik ország orvosi számláit a másikban, és így tovább. Tehát ezek gyakorlatias kérdések, de sajnos a tagállamok még mindig nem nagyon hajlandók egymással adatokat cserélni, ugyanakkor az adatvédelem is egy érzékeny kérdés, szóval bonyolult a dolog. De amit javasol, az valid, értékes és tovább gondolandó. Ami a túlsúlyossággal kapcsolatos javaslatokat illeti, én nem régóta vagyok csak képviselő, de vannak itt eh, tőlem jobbra olyan kollégák, akik ezzel évek óta foglalkoznak, nem tudom megítelni a piros-sárga-zöld eh, közlekedési lámpás rendszer hasznosságát, de az biztos, hogy bonyolult a kérdés, ugye minden élelmiszerrel úgy van, hogy kicsiben lehet, hogy jó, nagyban lehet, hogy rossz. Tehát az oliva olaj például nagyszerű dolog, de ha valaki egy litert megiszik, akkor rosszul lesz. Tehát, és a Coke Light az nem egészséges eleve, de ugye van, aki azt mondja, hogy ha a cukortartalmát aszpartammal helyettesítjük, akkor egészséges lesz, na most ezt megint csak mások is vitatják. Szóval ö, szerintem is, akkor ettől még nem lesz egészségesebb. Mi Luxemburgban megpróbáltuk az élelmiszerek cukortartalmát megadóztatni, de a politikai frakciók szinte mindegyike végül is ezt elutasította, mert rájöttünk a közös gondolkodásban, hogy nem büntetni kell az embereket, hanem oktatni. Tudatformálással kell ezeket a dolgokat főleg intézni, és nem az hogy rácsapunk a kezére annak, aki a cigarettához nyúl, ettől még oda fog nyúlni. De ha kisgyerekkortól megérti, hogy rossz dolog dohányozni, akkor, akkor működni fog. Egyébként itt még az Európai Parlamentben is ö, itt van a probléma, hogy olcsóbb a sült krumpli, mint a a zöldségtál, tehát de az ember, ha tudja, hogy mit akar, akkor mégis megveszi akár a drágább, de egészséges élelmiszert. Két dolgot már is tanultam ebből a mai eszmecseréből. Azt, hogy a képviselők mindig tovább beszélnek, mint a felszólalási idő, és azt is megtanultam, hogy már elindult a kampány. De ha a témára térek rá, érdemben, akkor én is úgy láttam, hogy ez egy bonyolult kérdés. Ha kinyitunk egy újságot, a velem egykorúak, akik már a halál előtt állnak, azt mondják, a, szeretnek foglalkozni, hogy mi a hosszú élet titka. És a hosszú élet lehet egy szociális kérdés, egy lehet egy biológiai DNS-re visszavezethető kérdés, az életvitelre visszavezethető kérdés, a génekre, stb. Látnunk kell a dolgok sok szempontúságát az egészségügyben, különösen így van ez. és a, ha mondhatunk ilyet, a rosszabb genetikai adottságú embereknek is lehetőséget kell adni arra, hogy tovább éljenek az életvitelük megváltoztatásával például. És itt jön be a cukor kérdés. A cukornak sok változata van. Vannak kevésbé és jobban károsító cukrok, a cukrosodott italok a legrosszabbak. Majd ha Bász megnyerte a választásokat, akkor lehet, hogy ezt a témát folytathatjuk, de az én időm most lejárt. Torvalds úrnak köszönöm, Bennett úr. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttek, izgalmas dolgokat fogalmaztak meg. Krisztoffal hasonló véleménye, hogy a, az elhízás ellen valóban küzdeni kell, és ez egy európai feladat is. De a módszerek tekintetében már vannak politikai különbségek. Krisztof is említette, hogy van, aki szabályozni szeretne, patronizáló módon szabályozni, büntetni vannak politikusok, akik imádják a piros lámpát, vannak, akik a zöld lámpát szeretik. Van, aki motiválni szeret, van, aki büntetni szeret. Ugye Obama az USA-ban ezt nagyon ügyesen csinálta. Ő, a felesége az elhízás ellen hatalmas kampányt folytatott, és ennek mérhető hatása volt. Nem patronizáló módon, atyáskodva megmondta a tutit, hanem alulról felfele építkezve javaslatokat tett. Ami a, az E egészségügyet illeti. Tegnap erről érdemi vitát folytattunk itt, egy új jelentést írunk éppen az határokon átnyúló elektronikus egészségügyi nyilvántartásokról. Ez tényleg most egy mainstream téma. Jó, hogy önök is felvetették Péter Lizével együtt gondozzuk a dossziét, és az az ambíciónk, hogy egy önálló, autonóm ö, egészségügyi programja legyen az Európai Uniónak, ami ö, nem a tagállamok helyett, de a tagállamokat koordinálva, nekik segítve lép föl, többek között az elhízás ellen, és egy másik prioritás a rák elleni küzdelem a 27 tagállam talán reméljük közösen végre összefog kutatási fejlesztési téren és a rák elleni eljárások eredményeit majd jobban megosztja egymással a jövőben, mint ahogy ezt eddig tette. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Ha hozzáfűzhetem ön vizsgált már olyan kipróbált helyzeteket, ahol bevezették a cukoradót, és hogy ez milyen hatásokkal járt? És mérhetően csökkent a túlsúlyosok száma? Olvasott már ilyenről, hölgyem, hogy valahol kipróbálták ezt, és működött? Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok erre is majd válaszolni. Az Egyesült Királyságban idén bevezetésre került egy cukoradó, és a megnövekedett árak miatt már is látható, hogy kevesebb cukrozott termék fogy. Meggyőződésem, hogy a piros-sárga-zöld lámpás rendszer és a cukoradó önmagában nem elég, tehát ezek csak eszközök, de nem kielégítő eszközök. Kampányokra van szükség, tudatformálásra van szükség. De ö, minden területen mindenki azt mondja, aki felelős, hogy kevés a pénz. És ami ugye szembeszökően egészségtelen, az szerintem mint a sok intézkedés egyike, simán meg lehet beadóztatni. Tehát én továbbra is fenntartom, hogy van a cukoradónak értelme. Az I programon belül mi elkezdtünk egy olyan projektet, hogy mindenki a saját cégénél próbálja ezt promoválni. Persze ez egy pénzügyi kérdés is. Programokat indítani, lefolytatni pénzbe kerül, de az EU már eddig is foglalkozott végül is az elhízással, a gyermekkori elhízás ellen már létezik EU-s program. Miért nincs a felnőttek elhízások kapcsán is ilyen program? Én, amikor elkezdtem a praktikumomat egy általános orvosi rendelőben, akkor azt látom, hogy az emberek 90%-a valamilyen hátfájdalomra, derékfájdalomra, lábfájdalomra panaszkodik, e, és ez mind-mind a túlsúlyosságra vezethető vissza, tehát itt valami sürgősen tenni kellene. Köszönjük szépen! exercise into the workplace uh, was not tackled, but uh, I think we all heard your ideas and uh, it is something. Nagyon izgalmasak ezek a javaslatok, és az önök ön gondolatai itt is uh, tovább gondolkodást indítottak el. Még egy megjegyzést tehetnék? Tessék! Németül. Az ön ö, megjegyzését, ugye német vagyok most, azért ö, merhetek németül válaszolni, hogy Németországban miért van akkor ellenállás az elektronikus egészségügy, a telemedicína ellen. Szerintem benyomásaim alapján a gond az, hogy túlzottan megszokták az emberek, a, mind az orvosok, mind a betegek a bejáratott módszereket, nehezen változtatnak, illetve a németek eh, talán túl, nagyon érzékenyek, túlzottan érzékenyek az adatvédelem területén, ami persze érthető, de szerintem az én generációm majd, mivel jobban bízik a technológiákban és az adatvédelem lehetőségében is, ezért nyitottabb lesz ezekre a dolgokra. És mobilisabbik is vagyunk, mint a, a nálunk idősebbek, és egy idős embernek az életében kevésbé merül föl ez a probléma, hogyha ide-oda utazgatik, akkor ott milyen elszámolás lesz. Egy mozgékony új generáció számára a telemedicina, a távorvoslás nagyon gyakorlatias, szükséges opció, és mi már tudjuk, hogy vannak is, meg lesznek még sokkal jobb applikációk, amelyekre támaszkodni lehet majd ezen a területen. Amit az idős emberektől nem várok el, hogy használjanak, de egy mai fiatal készségszinten használja a számítástechnikát, és, és bízik abban, hogy lesznek ilyen applikációk, és érdekelt abban, hogy ebbe valaki befektessen hogy legyenek is. Jó lenne, ha erre is gondolnánk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A következő téma a hulladékra vonatkozik. Ez egy olyan téma, ami mindenki életében jelen van, és a következő generációk életre is kihatással lesz az, hogy hogy kezeljük ezt a problémát. Nagyon sokat foglalkoztunk már a hulladékkezelésre vonatkozó eh, szabályokkal, jogszabályokkal, a körkörös gazdasággal, illetve eh, a hulladékcsökkentési lehetőségekkel különböző jogszabályokon keresztül. Felmerült az ájon az élelmiszerpazarlás eh, csökkentése, a csökkentett műanyag használat, ez is nagyon fontos a mi menetrendünkben, illetve az újrafelhasználható palackok, illetve az egyszer használatos műanyagok megadóztatása is felmerült, illetve a műanyag zacskók és szatyrok teljes betiltása, és emellett még más témák is szóba kerültek. Most uh, Predin um, kisasszony fog felszólalni a témában, az élelmiszer pazarlás és uh, a műanyagok kezelése kerül szóba. Köszönöm szépen, elnök asszony, franciául fogok felszólalni. Kedves tisztelt képviselők, három intézkedésről szeretnék beszélni az, az élelmiszer pazarlással kapcsolatban. Ezek, ezt a témát alaposan kiveséztük az, a múltkori áj ülésem. Szóba került itt a minimális eltarthatóság és a felhasználhatóság dátuma. Ez egy kötelező jellege feltüntetendő információ a szupermarketekben. Az ENSZFAO szerint az az élelmiszer pazarlás 56%-át a fogyasztókra lehet, fogyasztók számlájára lehet írni. Nagyon sokszor zavarba ejtő az az információ, hogy milyen minimális eltartatósági dátum van feltüntetve az élelmiszeren, és az is előfordul, hogy a fogyasztó nem tudja megkülönböztetni a minimális eltarthatóságot és a felhasználhatóság dátumát. Több tanulmány kimutatta, hogy a, fo- a fogyasztó nem ismeri a különbséget, az alapvető különbséget a minimális eltarthatóság, illetve a felhasználhatósági dátum között. Éppen ezért azt javaslom önöknek, hogy vizsgálják felül a a minimális eltarthatóságot, esetleg egészítsék ki a feltüntetést egy további szöveggel, olyasmivel, hogy az eltarthatósági dátum után is fogyasztható még A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy ezt a két dátumot az élelmiszerlánc képviselő, illetve résztvevői nem értelmezik ugyanolyan módon. Éppen ezért technikai megoldásra is szükség van annak érdekében, hogy valamennyi élelmiszer termék esetében megfelelő dátumokat használjanak az érintettek. Az érintettek. Franciaországban 2016 óta a szupermarketek kötelezettek arra, hogy non-profit szervezetek számára juttassák el a fölösleges élelmi, élelmiszereket, azért, hogy ne kerüljenek ezek elpazarlásra. Ezt az intézkedést valamennyi tagállamban bele, be lehetne vezetni, ez sok tekintetben nagy hasznunkra válna. Köszönöm, esetleg a második elképzelését is ismertesse, és akkor majd uh, megteszük az észrevételeinket. Köszönöm szépen, elnök asszony. A második elképzelésem a, a műanyagok használatának csökkentésére vonatkozik. Itt is három intézkedésről szeretnék beszélni. Először is közös műanyagpalack visszaváltási rendszert javasolnék, aztán javasolnék egy online platformot, amelyen minősíteni lehet a, a vállalkozásokat az ökológiai szempontból. Most az, előre, az elsőről beszélnék. Tehát a, a műanyagpalackok újrafelhasználásáról be kellene tiltani az egyszerhasználatos üveg, egyszerhasználatos palackok terjesztését. Németországban már megvalósítottak egy kiváló visszaváltó rendszert. A fogyasztónak valamennyivel többet kell fizetnie egy palackért, és ezt az összeget visszakapja, amennyiben visszaviszi a palackot. A második elképzelésem arra vonatkozik, hogy az Európai Unió egy online platformot hozhatna létre, annak értékelésére, hogy a vállalkozások milyen mértékben ökológikusak, és milyen mértékben vesznek részt a, kör, a körkörös gazdaság működtetésében. Egy applikáción keresztül tájékozódhatnának a fogyasztók ezen vállalkozásokról. A harmadik javaslatom szintén a, a műanyagok használatára vonatkozik. Én megpróbálok megpróbálom, megpróbálom csökkenteni a, az ökológiai lábnyomomat, és számos tevékenységet végzek annak érdekében, hogy ezt megtegyem, viszont a szupermarketekben mindig elakadok, elakadok hiszen ott az áruk leg, nagy többsége csomagolva kapható csak, nem lehet csomagolásmentesen hozzájutni a termékekhez. Éppen ezért szeretném javasolni, hogy meg kellene adóztatni azon vállalkozásokat, amelyek, amelyek műanyagba csomagolják a termékeiket, és így nem járulnak hozzá a műanyag használat csökkentéséhez. Itt tehát az Európai Uniónak a, meg kellene fizetetni a műanyag használat számláját, mégpedig a szennyezőkkel, annak érdekében, hogy megőrizzük a bolygónk épségét. Köszönöm szépen, és most felkérem a kollégákat, hogy reagáljanak az elhangzott elképzelésekre. Úgy gondolom, hogy nagyon sok elképzelésünk van, nagyon sok mondani valónk van, hiszen az említett témákat már érintették a parlament által is elfogadott jogszabályok. Hansen úr kap először is szót. Köszönöm szépen a rendkívül érdekes prezentációt. a hulladék kérdésre szeretnék, szeretnék reagálni. A parlament októberben elfogadott egy stratégiát az egyszer használatos műanyagok használatának csökkentéséről, és nagyon erős lobby tevékenység érvényesült különböző termékek esetében, például a, a szénsavas italok esetében is egyesek a műanyag használat mellett érveltek. arra próbáljuk kötelezni a tagállamokat, hogy az egyszerhasználatos műanyagok használatát 50%-kal csökkentsék. Ezzel a bizottság nem értett egyet de mindenképpen jó úton haladunk, és meg kell tenni mindenképpen az első lépéseket, a célkitűzéseken kell még valamennyit finomítani, annak érdekében, hogy a lépéseket tudjunk előre tenni. Másik téma a műanyag zacskók és szatyrok használata. Még mindig nagyon változó tagállamok szerint a, a műanyag zacskók használata, és vannak különböző alternatívák ezen a téren is, amelyekkel érdemes élni. Említett egy európai üvegvisszaváltó, illetve palackvisszaváltó rendszert. Nos, én Luxemburgból érkezem, és ezt mindenképpen támogatni tudnám, viszont vannak itt problémák is, például olyan nagyvállalatok esetében, mint, mint a Coca-Cola, a A Coca-Cola például azzal érvelhetne, hogy tehát mindenképpen a tagállamoknak kellene először megegyezniük a körülményekben, mert a nagyvállalatok valószínűleg nem támogatnák ezt az ügyet. Köszönöm szépen, Bojland asszony következik. Elnézést, nem számítottam rá, hogy ilyen hamar szót kapok. A műanyagokkal kapcsolatban szeretnék én is, egy, én is reagálni, mégpedig az egyszer használatos műanyagok esetében. Én is részt vettem a jogszabály előkészítésben. felmerült ez az érv, hogy a műanyag, műanyagok előállítá, előállítóit kellene büntetni a környezetszennyezés miatt, és nem a fogyasztókra kellene ezt teljes mértékben hárítani. Ez is egy nagyon vitatott részét képzi ennek a dossziének, és főleg az a néppárt nem értett ezzel egyet. Mindenképpen szeretném támogatni, illetve bátorítani arra, hogy lépjen kapcsolatba a parlamenti képviselőkkel is az ügy értekében. A parlament az egyszer használatos műanyagok esetében emelte a tétet, illetve szóba került a, a cigarettacsikkek esete is, amennyiben a cigarettagyártók műanyag filtereket használnak, ezt is fel kellene tüntetni a csomagoláson, ami rendkívül fontos, és amin, amivel kapcsolatban mindenképpen tagállami szinten kellene fellépni, az az, hogy meg kell próbálni bátorítani az embereket, hogy változtassanak a szokásaikon, hogyha például valaki sokszor használatos palackot használ, és azt újra tölti vízzel, az egy megoldás, de hogyha nem, nem győzzük meg a fogyasztókat arról, hogy, hogy fontos a magatartás változtatás is, akkor nehezebb dolgunk lesz. ahhoz, hogy az már elhangzott korábban, ahogy ez már elhangzott korábban is, sok munkát végeztünk már ezekben a témákban. Ez vonatkozik a, például az óceánok műanyag szennyezettségére is, ez is nagyon fontos témáját képzi a, a menetrendünknek. A műanyag hulladékot ellenezzük, de nem a műanyagot általában. Hiszen, hogyha be tudunk vezetni olyan intézkedéseket, amelyek támogatják az, a műanyag hulladék külön gyűjtését, illetve újrahasználatát, ez egy pozitív lépést jelent. Tehát nem kell feltétlenül minden műanyagot elutasítani azért, mert műanyag. Szoba került a, a műanyagpalackok kérdése is, illetve egy olyan megoldás, hogy a műanyag palackokat hogyan lehetne úgy kialakítani, hogy, hogy kedvezőbbek legyenek, vagy praktikusabbak legyenek. Ami a hulladék, az élelmiszer hulladékra vonatkozik, ezzel is foglalkozott az MV szakbizottság, és ez is egy nagyon fontos témát képzi, a, a témáját képzi a munkáknak. Úgy gondolom, hogy az önjavaslata is olyan irányba mutat, ami, amilyen irányba már mi is tekintettünk. És kíváncsian várjuk, hogy a tagállamok részéről mennyi figyelmet kap majd ez a téma. Következő felszólaló Kalenbech asszony. Köszönöm szépen a prezentációt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a következő generációban kialakítsuk az erőforrásainkkal kapcsolatos felelős magatartást. Arról is szó van, hogy mire használjuk, használunk bizonyos anyagokat. Mi itt most az MB szakbizottságban vagyunk, és a közlekedés kérdése is felmerülne, felmerül. Tehát ami, ahol ma most üveget vagy műanyagot használok, eh, mi a praktikus, illetve a, a szállításnál például a, a, a súly az is egy eh, fontos kérdés. Az üveghasználat az súlyosabb eh, járműveket eredményez, mint a, mint a műanyag használat. Tehát vannak érvek és ellenérvek az anyagok tekintetében is. A műanyag palackok használata víz esetében ez is felmerült és ebben a tekintetben előálltunk azzal az ötlettel, hogy forrásokat, illetve hozzáférhető vízcsapokat kellene biztosítani különböző helyszíneken, akár bevásárlók központokban annak érdekében, hogy annak használatára bátorítsuk a felhasználókat, és ne kelljen palackozott vizet vásárolniuk. És aztán ott vannak a a poharak használata, ezek is készülhetnének porcelánból, amelyeket tisztítani lehet. Nagyon sok esetben ez egy higiéniával összefüggő kérdés is. Például gondoljunk csak a kor, kórházakra. Ott adott esetben értelmes dolog egyszer használatos termékeket használni. Úgyhogy talán nem az a megoldás, hogy egyes termékeket, illetve anyagokat istenítsük, vagy pedig ítéljünk el teljes mértékben, hanem azt kell megvizsgálni, hogy milyen területen mi a legalkalmasabb, legpraktikusabb anyag, illetve termék típus, tehát nem valami ellen vagy mellett kell érvelni, hanem árnyaltabban kell vizsgálni a helyzetet. Szerintem ez a nagy feladatunk, illetve az, hogy nem szabad túlölni a célon, nem szabad olyan jogi helyzeteket teremteni, amely, amelyek adott esetben más szempontból megnehezítik az életünket mondjuk a közlekedésben. illetve azt is figyelembe kell venni, hogyha tisztítani szeretnénk bizonyos eszközöket, akkor az is eredményezhet majd a vízfelhasználást. Köszönöm szépen, Kaltenbach asszony, és akkor most hallgassuk meg a választ. Még egy kiegészítésem lenne. oda kell figyelnünk arra, hogy ne csak a környezeti politikára koncentráljunk, hanem más szakpolitikai területeken is el kell végeznünk a feladatunkat. Például ma reggel a szomszédság politikai eszközökről szavaztunk, és itt arról volt szó, hogy két milliárd euróval többet szerettünk volna, annak érdekében, hogy felvegyük a versenyt globális kihívásokkal, és ide tartozik a, az éghajlat változás elleni küzdelem, illetve a környezet szennyezés elleni küzdelem is, továbbá az óceánok és a folyók szennyezettsége elleni küzdelem. Sajnos nem tudtunk itt többséget találni ebben a kérdésben, 26-an szavaztak ellene, 26-an ellene, egy tartózkodással, úgyhogy nem tudtuk ezt vinni. Tehát ez lenne csak a megjegyzésem, illetve az, hogy valamennyi szakpolitikai területen körül kell néznünk, és nem szabad egy területre fókuszálnunk. Köszönöm, száma, köszönöm szépen, Hánzen úr, és most uh, ismét Jade-nek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos, hogy ez az intézkedés nem kapott elég támogatást, főleg, mert, főleg azért, mert a környezetvédelemre vonatkozik, illetve a következő generációkat is érinti. Először is azt szeretném mondani, hogy végig kell gondolni, hogy miért használunk valamit miért használnak műanyagot, és valóban nem megoldás az, hogyha teljesen száműzzük a, a műanyagokat az életünkből. A műanyag is egy, komoly, egy fontos találmány volt, és forradalmasította az életünket, de sajnálatos módon csak nehezen újra felhasználható. Például egyes műanyag palackok nem újrahasználhatók, és illetve egyes palackoknál, az új, amelyek újrahasználhatók, nagyon nehezen lehet kinyerni az új, újrahasználható részt. Tehát azon a területen kellene eltekinteni a műanyag használattól, amely területen helyettesíthető a műanyag más anyagokkal. Illetve erőfeszítéseket kell tenni, hogy a, a pótol, pótlóanyagot ö, meg tudjuk találni. És abban igazuk van, hogy például a közlekedésben a, a műanyag sok erőnyt tud felsorakoztatni maga mögött, olcsóbb is, de nagyon sok érvet lehet az üveg mellett is felhozni, illetve más anyagok mellett. És például egy üvegpalack használata akkor is, hogyha nehezebb, segíthet abban, hogy eltekítsük a műanyag palackok használatától, A következő megjegyzésem az visszaváltó, illetve palack visszaváltó mm, rendszerre vonatkozik. Hozzáférhetővé kell tenni az ivóvízt ivóvizet um, valamennyi európai városban. Um, sokat utaztam Európában, és nagyon gyakran akartam volna újra tölteni az újra használható uh, palackomat, és uh, sokszor ütköztem akadályokba. Nagyon remélem, hogy az Unió ezen a területen is uh, lépéseket fog tenni a megfelelő irányba. Ami pedig a lobbit illeti, komoly akadályokat gör, gördítenek elénk, és úgy gondolom, hogy a nevelésbe, az oktatásba is be kell fektetni, hiszen hiszen a, az üzleti szféra az igényeinkre reagál, és hogyha nem tanul, tanítjuk meg a gyerekeinket arra, hogy hogyan viselkedjen környezettudatos módon, akkor nehéz lesz a, megvalósítani a körkörös gazdaságot. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, és akkor az utolsó témánk a fenntartató életvitelre vonatkozik, illetve életre vonatkozik. Szóba kerülnek a vízcsapok, a zöld háztetők, az esővíz felhasználása, a zöld építkezés, a tiszta energiák, illetve a szén és a fosszilis alapú üzemanyagok kivezetése hosszú távon. Ezek a témák is nagyon népszerűek voltak az AI ülésein, és most Anna Maria Renner fog nekünk beszámolni a saját e, fenntarthatósággal kapcsolatos ötleteiről, illetve a zöld, zöld életmódról. Öni a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani. Based on the wonderful ideas of the I report, and I'm really grateful that I'm able to express several. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, milyen az az Európa, amely fenntartható, modern válasz, városokat tud az emberek, az áruk számára biztosítani, és minden állampolgár számára tiszta levegőt. Azt javaslom, hogy az EU a főállamokat hatalmazza fel erre, hiszen, illetve hozza a helyzetbe, vonja be technikai, pénzügyi értelemben, hogy modern válasz, városá válasz, válhassanak az országokban. Ugyanakkor a jog, jogszabályi keretre is szükség van EU szinten a megfelelő irányba. A városközpontokból az, a gépjárműveket ki kellene eh, szorítani, a nulla kibocsátású közlekedési rendszer kell, hogy legyen mégis a cél. Ehhez eh, elérhető eh, távolságokra megfelelő meghajtású autók is szükségesek. A a tömegközlekedési rendszer kibocsátási szintjét is csökkenteni kell. Az elmúlt időszak megfelelően demonstrálták az energia megtakarítási modelleket. A biogáz az élelmiszerhulla és tengeri hulladékból termelt energia, ez jó példa. A fenntartható városok számára fontos, hogy elérhető legyen a zöld technológia különböző programokon keresztül, mint a Horizon 2020. Ha Atén példáját vesszük, akkor látjuk, hogy ez rendkívül terhelt város óriási levegőszennyezéssel veszélyes a város az állampolgárok, azonban a város véráramát jelentik. A mobilitás mindenképpen fontos, de megfelelő alternatívákat kell a jelenlegihez képest biztosítani. A második eh, témám, amire kértek, az eh, oktatás és fenntartható fejlődés volt. A jobb Európa második képe, amit szeretnék elmondani, az az az Európa, amely ösztönzi oktatóintézményeit, hogy a környezeti oktatásban is élen járjanak. Modernizálni kell a tanterveket. A környezetvédelmet, éghajlatváltozást a, a közhatóságoknak minden tagállamban javasolni lehet, hogy vegyék be félig elméleti, félig gyakorlati formában, másodszorban. Az oktatási intézményeket pénzügyi és, eszkö, és eszközökkel fel, felvértelzhetni, hogy a megújuló energialétesítményeket hozzanak eh, létre. Például amúgy is nyáron két és fél hónapra be lehetne zárni az iskolákat. Ezzel az oktatási intézmények energiaigényét és a közbe a kör, környezet energiaigényét is lehetne biztosítani, ráadásul a háztartások energia szegénysége is csökkenthető. A jelenlegi energia fogyasztás így modernizálható. Harmadsorban a helyi organikus növényi alapú energiatermelésre vonatkozóan azt javaslom, hogy 2025-re legalább két heti két alkalommal az iskolákban, egyetemeken és egyéb szintű intézményekben két alkalommal, tehát hetente eh, egészséges, eh, megfelelő energiával előállított ingyenes eh, reggelit vagy tíz órait adjanak. Mindenféle organikus termék így megjelenhetne minden iskolai típusban. A környezeti öntudatosság ezzel javulhatna. Az oktatási intézmények környezeti oktatást is, ha ezzel párhuzamosan oktatják, akkor gyerekek, felnőttek párhuzamosan meg tanulhatják, hogy hogyan lehet az ökoszisztémát, a társadalmat fenntartható módon irányítani. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük a gondolatokat. Egy Gízike úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Anna Mariának, és köszönöm a nagyon érdekes betekintést, amit adtál. Az Európai Ifjúsági Eseményen én is ott voltam. A alsó százország nyugati részéből is jöttek vendégek, és nem csak én, hanem az összes résztvevő izgalommal tárgyalt. Úgyhogy nem választási kampány ez itt, ami olyanok részéről, akik zöld jelöltek akarnak lenni, hanem olyan pontok, amelyek fontosak. A fenntartható város kérdése, nos ez olyasmi, ami igazából konszenzussal el a parlamentben. Mindenki támogatja a fenntarthatóságot, a fenntartható növekedést. A konkrét megvalósításnál kérdés, hogy hogyan. Kvótákkal, tilalmakkal akarjuk elérni. Az okos városok, amelyeket Anna Maria bemutattál, ha ezzel kapcsolatban megnézem az egyéni mobilitást, és csak ÖPNV-vel és tiltott autókkal akarnám elérni, szerintem az rossz út. Az Európai Parlamentben arról szoktunk beszélni, hogy a helyi kibocsátást, tehát a tiszta levegőt garantálhatjuk-e például csak elektromos autókkal. Erről komolyan kell beszélni, akkor, hogyha a kibocsátás, mindaz, ami tehát a levegőt más rontja, ami a levegőt rontja, máshonnan jön. Például a szén erőművek vagy gyárak. Meg kell nézni, hogy milyen mobilitást akarunk, melyik fenntartható, az együttutazás, car sharing, ilyesmi, sok, ilyesmi is felmerülhet. A képzés, tájékoztatás izgalmas, ez a második is. Itt is ellenzem a tilalmakat. Három gyermekem van, aki 4, 9 és 12 évesek, és nem sokára karácsony lesz. Hogyha megnézem a kívánság listájuk, akkor új telefon, okostelefon, táblagép, eh, Playstation, eh, olyasmi, ami a fogyasztással van kapcsolatban. Itt a Facebook, Instagram és néhány kollégák twittereznek is a rendezvény alatt. Tehát eh, hogy hogyan lehet az új médiákat kezelni, ez igazából egyre több fogyasztást, konzumot jelent. Beszéltél a, a, a zöldségnapról. Német kollégák körében sokat beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk az új dolgokat kezelni. Például ezt a, a zöldségnapot, amit javasoltál, lehetne úgy továbbfejleszteni, hogy nem is fogom tudni kiejteni, két eh, okostelefonmentes napra is átváltani, vagy összekapcsolni. Kíváncsi vagyok, hogy a barátaid elfogadják-e. Én javasolnám mindenképpen. Köszönöm szépen. Hansen úr a következő. Köszönöm. Köszönöm, Anna Maria, nagyon érdekes volt az előadásod. Említetted te is a rossz levegő minőségét sok európai ország városban, és az Európai Bizottság a közelmúltban indította el Luxemburg ellen, hazám ellen a szerződésszegéses eljárást, hiszen nem tartottuk be az NO2 szintet, nyilvánvalóan a tömegközlekedés miatt, ami nem elég modern. Luxemburgban rengeteg ingázó is van, akik nap mint nap autóval jönnek Luxemburgba, és hogyha megnézem, de itt Brüsszelben is az autókat, akkor minden autóban csak egy ember ül. Ha valamit kidolgozhatnánk például, hogy az autóban ne egy személy üljön, hanem több, akkor az már a megoldás felé vinne, és csökkenteni az autók használatát. Mondtad, hogy Aténban laksz, Aténban van ugye nagy kikötő is, a teherszállítás, a turisták hajóval is érkeznek. A nagy hajók óriási szennyezést jelentenek. Ezt is jó lenne, hogyha hozzátennéd a felsoroláshoz. Úgy tudom, hogy ez nagy problémát is jelent. Mindenképpen ezzel is foglalkozni kell. Aztán Gizike kollega említette a mobilitást, az elektromos autót. Ha mindent elektromos autóra váltunk, akkor az óriási gondot jelent, hogy a, hogyan vesszük az energiát. Szénből? Vagy atomerőműből? Az, mert ugye százszerzelékosan nem tudjuk a zöld energiát még biztosítani. Úgyhogy óvastosnak kell lenni, hogy az immobilitásnak, vagy bocsánat, az e-mobilitásnak milyen alternatívája lehet. Végig kell gondolni, hogy honnan tudjuk, milyen feltételek mellett mindezt biztosítani a bányák kihasználása fontos probléma. Ezért mondom, hogy alternatívára van szükség, mint a hidrogén, de más alternatíva is lehet. Politikailag nem akarok semmit sem erőltetni, de nagyon örülök. Mert a parlamentben valóban preferáljuk az elektromos mobilitást, de mint hogyha elhanyagolnánk egyéb energiaforrásokat nem szabad rövidlátóként nézni a megoldásokat, a hosszú táv is fontos, de köszönöm. Köszönöm szépen, Káltenbach asszony. Én is köszönöm szépen a javaslatokat és a gondolatait. El tudom képzelni, Aténban jártam már, és valóban megtapasztaltam, hogy milyen smog van. Bécsben, Bécsben élek, ott is van, minden reggel szörnyű dugó van, a környékről, alsó Ausztriából mennek az autófolyamok a másik irányba. Tehát egy másfajta mobilitásra van szükség. Ezt mindig végig kellene úgy is gond, abból a szempontból gondolni, hogy a vidéki térség hogyan fejlődik, mit tudunk kínálni számukra. A strukturális politika, a kohéziós politika nagyon fontos tényező lesz ebben. Nem szabad ugye az energiapolitikától persze ezt leválasztva tekinteni. Azt kell biztosítsuk, hogy a vidéki térségben, Görögországban, a szigeteken adott esetben, legyenek megfelelő lakhatási és élhetési lehetőségek. Tehát ne legyen szükséges az embereknek az, hogy nap mint nap bemenjenek a nagyvárosokba. Azt kell biztosítsuk, hogy ö, izgalmas vállalatok jöjjenek létre, megfelelő, mondjuk széles sávval a vidéki térségekben is elérhető legyen, hogy azok az emberek is ott maradhassanak, hiszen ott vannak iskolák, gondozás, ott van kórház. Szóval ez is az, a mobilitás problémájával együtt kell, hogy nézzük. Ha csak azt nézzük, hogy a városi helyzeteket javítsuk, ami persze nagyon fontos a, lé, a levegő és életminőség miatt is, de ha általában olyan életlehetőségeket teremtünk, hogyha munka dolgozni akarnak, szociális kapcsolatokat akarnak, akkor mindig autóba kell tenni, akkor rossz a felfogásunk. Úgyhogy kérem a támogatását abban is, hogy a jövőben azt is nézzük, hogy hogyan lehet életre érdemes vidéki területet vagy szigeteket Görögországban biztosítani, hogy az embereknek ott legyen életminősége, munkája, foglalkoztatása. Köszönöm. Nagyra értékelem a gondolatokat, és természetesen a fenntartható városok kérdése egy olyan dolog, amivel mi is eh, sokat foglalkozunk a parlamentben, különböző csomagokat eh, fogadtunk el az okos városokra eh, vonatkozóan, és amelyek egyre okosabbá válnak. Köszönöm szépen, és énnek tetszik valóban az is, hogy az, a környezeti tudatosságot növeljük az állampolgárok között oktatás révén, és ez valóban az első lépés, és a tanmenetekbe a környezeti ismeretek felvétele úgy gondolom abszolút szükséges. Úgyhogy minél többet beszélünk erről, annál inkább sikerül talán a tagállamokban mindezt és tudatosítani azt, hogy az oktatás mennyire fontos. Nos, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kívánnak-e válaszolni a megjegyzésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a reakciókat. Szeretném hangsúlyozni, hogy csak 12 évünk van csak, hogy a, a klímaváltozást megállítsuk. Ez az egész világot érintő probléma. Az, az új IPCC külön a felmelegedésről, az ugye pont az önök tegnapi témája volt, ha jól tudom és a széndiokszid és egyéb üvegházhatású gázok radikális csökkentését irányozná elő, és a mobilitás, a közlekedés, ugye az egyik legfőbb széndiokszid és üvegházgázgatás kibocsátó, tehát ha ezt komolyan gondoljuk, és itt voltam ezen az eseményen, akkor világos, hogy radikális változtatásokra van szükség Európa szerte és talán nem tényleg a betiltása módszer, hanem például az, hogy a, a hagyományos technológiákat ki kell vezetni, és fokozatosan ö, adókedvezményekkel és adóval kell sújtatni a, a jó és rossz technológiákat. És ez életminőség növelő hatású is ráadásul, nem csak a világ klímáját befolyásolja pozitívan, és talán sikerül nem túlmennünk a másfél fokos túlmelegedésen, hanem általában mindenkinek az életminőségét is javítja. Tehát minden változtatás, amit akarunk, az globálisan és lokálisan is hasznos. Elvesztettem a fonalat, bocsánat. Ahogy elnökasszony is mondta, az Európai Unióban annyi kutatás van, urbanisztikai kutatás, hogy ezeket át kéne most már ültetni a gyakorlatba. Le vagyunk maradva az kutatási eredmények alkalmazása területén. És örülök, hogy megvannak ezek az eredmények. Most tényleg a társadalmi változásokat kell megvalósítani. És ez szerintem az EU szabályozási keretétől is függ, hogy mennyi idő alatt valósulhat meg ez az átállás. Élhetőbb, kevésbé szemetelőbb lehetne minden városunk, ehhez minden technológia már rendelkezésre áll. Most már csak az a kérdés, hogy a szükséges lépéseket mennyi idő alatt tesszük meg, lépjük meg. Én európaiként félig görög, félig, félig német etnikumú fiatalként úgy érzem, hogy Európa minden más kontinens előtt itt még megőrizhetni, fenntarthatná kell, növelhetni meglévő előnyét. Köszönöm szépen. A képviselőknek adom meg a szót most. Nem hallottuk ugyan a kérdést, de a válasz az, hogy ez szerintem nem prioritás most. A foszilis üzemanyagokról kéne elsősorban beszélni, ezek kivezetéséről, de nem tilalmáról, és a, a mobiltelefonok, mobiltelefonmentes napot, azt csak kedves provokációnak veszem. soha nem tudjuk, hogy milyen forradalmi változások mikor történnek itt az Envi bizottságban. Nagyon jó volt, hogy ilyen friss gondolatokat hallottunk itt az Envi bizottságban. Ezeket mi magunk is vizsgáljuk, de nagyon hasznosnak tartottuk ezeket az inputokat. Köszönjük, hogy elfáradtak hozzánk. Köszönöm a képviselőknek, hogy itt voltak és várjuk a következő hasonló eszmecserét.